Oké. Okay. Nos, akkor kérem még egyszer azokat, akik nem akarnak szavazatmagyarázatot fűzni szavazatukhoz, azok most hagyják el a termet, és akik viszont szavazatmagyarázattal szeretnének élni, azok figyeljenek, mert következnek a szavazatmagyarázatok. Plan odbudowy zasobów Tuńczyka a MÁTÓ jelentéssel kapcsolatban a kékúszó jú tonnhallal kapcsolatos helyreállítási terv vonatkozásában Huber úr kap szót. Köszönöm szépen, a mai nap nagyon fontos a Kanári-szigetek szempontjából. Az Európai Parlament nagy többséggel kimondta, hogy igazságot kell teremteni ebben az ügyben, és a helyi halászokat védeni kell, a hagyományos módszereket, fenntartható módszereket épp így. A gazdasági tervük ez, ezen halászoknak végül is sikeres volt, így a kvótákat meg lehet emelni ezekre a flottákra vonatkozóan. Nem szabad, hogy még egyszer előforduljon, hogy a Kanári-szigeteken, ahol nagyon gyenge kvóták mellett kénytelenek napi 24 órában a szegény halászok hagyományos módszerekkel halászni, azokat sújtsa egy európai szabály. Ez most talán megszűnik, örülök, hogy a parlament ezt nagy többséggel belátta, hogy a fenntartható hagyományos halászatnak teret kell adni. Köszönöm szépen! A szót én nem ennek adtam meg, én Bilbao Barandikát szólítottam, hát meghallottuk most már önt is, hölgyek először alapon, de akkor most már tényleg megkapja a szót Bilbao Barandika asszony. Köszönöm, elnök úr. Támogatom ezt a tervezetet, mert az ECAT ajánlásait most EU joganyagba ülteti át, és az európai rendszert össze hangoltabbá teszi a tudományos eredményekkel. Ez különösen fontos a földközi tenger térségében, ahol vannak nagyon érzékeny, kiszolgáltatott közösségek és halállományok, ezért van szükség ezek védelmére, és a hagyományos kézműves halászati módszerek elismerésére, mint ahogy ez a Kanári-szigeteken és környékén zajlik, ezeknek alacsony az ökológiai lábnyoma, szelektíven halásznak, és több munkahelyet is teremtenek, mint az ipari halászati módszerek. Jó, hogy megkülönböztetjük még a nagy és a kicsi mellett az úgynevezett kézműves halászokat is, és meghallgattuk végre a helyi regionális halászati szaktestületek véleményét. Erről ne delegáltak túl szülesen, hanem közvetlen jogalkotás, elnök. Most López Bermejo asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. meg szeretném indokolni, hogy miért tartózkodtam a szavazáson. A jelentés írása során a parlament és a tanács közötti pingpongban elvesztek fontos aspektusok a szövegből, az Almatrava régióra vonatkozó specifikus kvóták vonatkozásában. Ezeket meg kellett volna védeni, ők kimaradtak a körből, miközben a szöveg egészen jó, hiányos, és a fenntartható halászati módszereket általában ugyan védi, de nem továbbra sem teljesen igazságos módon. Házunk ismeri az én érveimet, én ezt a jövőben is fenn fogom tartani, ha a tanácssal tárgyalunk. Úgy gondolom, hogy a kísérleti bizony, projektek Kísérleti projektekre lenne még szükség, hogy az Elmadreva ton halászatok specifikus körülményeit is figyelembe vegye a jövő jogalkotása. Ezért továbbra is harcolni fogok. Köszönöm szépen. Nem adom Gabriel Mátó úrnak meg a szót, mert ő már felszólalt. Köszönöm szépen, megszavaztam ezt a jelentést, azért, mert nagyon helyes az, hogy az ikat terve tényleg sikert hozzon, és a földközi tengerben egyre több a vörös ton hal. Ugyanakkor szeretném azt hogy alapvetően a halászok voltak azok, akik nagyon erő, nagy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy vissza tudjon épülni ez az állomány, és ezért őnekik kell kedveznünk a jövőben is. A vörös tonhal halászatban azonban mindig csak a nagy halászhajók azok, akik kihasználják a tengeri erőforrásokat. A tenger ismét tele van vörös hon, tonhallal, de meg kellene engedni azt, hogy ez a kis halászatból élő családi gazdaságok is megéljenek belőle. A halászati politikának ilyen szempontból kellene értelmeznie a helyzetet, és én úgy gondolom, hogy a kis léptékű halászat, a kézműves halászatot kell támogatnunk, akiket most már évtizedek óta a fenntartható fejlődéssel szembe menő hatalmas flották elnyomnak. Köszönöm szépen! Gyufrida asszony. Most pedig következik Jean-Marie Cavada, aki a házassági vagyoni helyzettel kapcsolatos jogszabályról fog szólni illetve Zsufrida asszony fog erről a jelentésről szólni. Köszönöm szépen, megszavaztam ezt a jelentést azért, mert tudjuk azt, hogy sokkal gyorsabban halad a valóság, mint a jogszabályok. Éppen ezért gyorsan kellene alkalmazkodnunk, nagyon nagyok az új kihívások a társadalomban az Erasmus, a különböző tagállamok közötti egyre nagyobb mobilitás miatt egyre több a vegyes házasság Európában. Olyan családokról van szó, akik valahol élnek, és egy másik tagállamban vannak vagyontárgyaik, vagy egy harmadik tagállamban örökölnek. Ebben a társadalomban szerencsére sikerült lebontanunk a határokat, éppen ezért új normákra is van szükség. Az Európai Uniónak segítenie kell ezeket az európai családokat, főként a tagállamok közötti párbeszéd segítésén keresztül, és ilyen szempontból a vagyoni, vagyon megosztás rendszerét nek helyzetében világos helyzetet kell teremteni. Köszönöm szépen! Az egyetlen olyan helyzet, amikor egy európai parlament kétszer, egy, ö, itt az európai parlamentben, hogy egy tag egymás után kétszer szólalhatott fel. Most pedig következik Kávádá úr jelentése, ez pedig ö, a partneri viszonyokra vonatkozik. Pos Pisil úr következik. Köszönöm szépen. Mindkét szabályozás esetében úgy vélem, hogy üdvös, hogy elfogadtuk őket. Itt volt az ideje, miután öt éven keresztül vitáztunk ezekről a témákról. Végül azonban a végeredmény nem olyan ambiciózus, nem olyan nagyra törő, mint ahogy szerettük volna. A gond az, hogy nem minden tagállam, hanem csak 18 tagállam fogadta el a szabályozást, ez problémát okozhat a jövőben, hogyha az ilyen alapvető jogszabályokat nem harmonizáljuk, akkor félő, hogy ebből gond lesz a jövőben. Az ilyen kérdésekben egyet kellene értenünk. Mindössze 18 tagállam fogadta ezt el, ez az egész projektet gyengíti, gyakorlatilag az Európai Uniónak csak az egyik részében lesz érvényben. Köszönjük szépen Poszpisil úrnak. Haladunk tovább a szavazatmagyarázatokkal. Mészárlások Kelet-Kongóban a következő téma Zsofrida asszony. Köszönöm szépen, megszavaztam ezt a jelentést, mert úgy gondolom, hogy helyes az, hogy felhívjuk a figyelmet erre a problémára, és ezután Európa konkrétan tegyen valamit Kongóban több tízezer személy szenvedett, elveszítette házát, nőken és gyermekeken követnek el borzalmas erőszakos cselekményeket, mindezt ráadásul úgy, hogy a hadsereg nem tesz semmit. Inkább azzal foglalkozik, hogy, hogy meggazdagodjon a helyi erőforrásokból. 35 ezer család maradt csak a helyszínen, ők egyébként a szerencsések, akik egyáltalán életben maradtak. A sisakosai sem tudták ezt a borzalmas mészárlást megakadályozni. A polgári társadalomban hatalmas károkat okoztak, és ezért ez az ENSZ-re is nagyon rossz fényt hat, ezért az Európai Uniónak erősebb és sokkal konkrétabb erőfeszítésekre van szüksége, egyfajta migrációs csomagra van szükség. Köszönöm szépen. Most pedig következik Cecil Kienge. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szabad, hogy megbocsássuk ezeket a borzalmas bűnöket. Az Európai Parlament rámutatott arra, hogy a vérengzéseket ki kell vizsgálni, hiszen Kongó keleti részén borzalmas dolgok történnek, egyfajta erőszakos spirál, amelynek nincsen vége, egy pillanatra sem áll meg, még ezért egy sokkal gyorsabb és keményebb fellépésre van szükség. Hogyha nem tudjuk most megállapítani, megállítani, akkor egy újabb népírtás következik, és destabilizálni fogjuk az nagy tavak egész régióját. Ez a borzalmas mészárlás, amely ezen a területen már, hó, már régóta folyik, sajnos állandóan megtizedeli az ott élőket. Nem szabad, hogy ezt a szégyenletes bűnt megbocsássuk, az Európai Parlamentnek Béniben élők mellett kell állnia. Köszönöm szépen! Köszönöm, Kienge asszony. Következik Krasnodenszki úr jelentése, amely pedig az Európai Oktatási és Képzési Együttműködés keretstratégiájának nyomon követéséről szól. Mikéla Giuffridáé a szó. Köszönöm szépen, megszavaztam ezt a jelentést azért, mert nagyon is hiszek benne, hogy a legtöbb probléma, amely ma Európában jellemző, a nehézségek úgy oldhatók meg, hogyha a kultúrából és a az oktatásból indulunk ki. A radikalizáció, a szélsőséges elemek mind rossz élethelyzetekből táplálkoznak, és hogyha a kulturális központokban, iskolákban, egyetemekben és kollégiumokban javítjuk a helyzetet, a képzésen keresztül, akkor ezekre is hathatunk. Egy nem formális képzésre is szükség van, a kompetencia alapú képzésre, az önkéntességre és a civil szervezetek munkájára. Mindenki, aki ö, szeretne valamilyen ö, ilyen önkéntes munkát végezni, azt el kellene ismerni, és hozzá kellene ennek járulni ahhoz, hogy könnyebben találjon munkát. Az Európai Uniónak mindenképpen tá, talál, vagy, tá, támogatnia kell ezeket a kezdeményezéseket, annak érdekében, hogy az európai állampolgárok ezekkel a problémákkal fel tudják venni a harcot. Köszönöm szépen! Most pedig következik Paloma López Bermejo jelentése, eredményjelentés a megújuló energia, energiáról címmel. Zsufrida asszony. Ezt is megszavaztam, mert biztos vagyok benne, hogy a megújuló energiaforrások Európa jövőjét mutatják, nem csak azért, mert környezetvédelmi szempontból fontosak, hanem gazdasági szempontból is lendületet adhatnak. Olaszország, Szicília, Dél-Európa nagyon fontos habbá válhat a megújuló energiaforrások kiaknázása szempontjából, sőt, akár még energia önállátásra is törekedhet, Ehelyett viszont hatalmas a lég és környezetszennyezés, és megint állandóan csak a kőolajról beszélünk. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy támogassuk a régiókat a strukturális alapokból való programok kialakításában. Egyelőre csak 1,4%-át teszi ki az energiafelhasználásnak a megújuló energiaforrások. Éppen ezért fontos lenne a megújuló energiaforrások alkalmazása, kiaknázása azokban a régiókban, amelyekben nagyon is sok lehetőség nyílik, viszont a tervezés és a megvalósítás terén lemaradattabbak. Szeretnénk egy tisztább, szebb, jobb jövőt Európa számára. Köszönöm szépen, Zsufrida asszony. Most pedig következik Biliana Borzán Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy Horvátország azon országok közé tartozik, amelyek megközelítő legeleget tesznek az Európai Bizottság célkitűzéseinek. Mindenképpen fontosnak tartom a fogyasztók megfelelő tájékoztatását és a az energia termelők szerepét is fontosnak tartom ebben. Fontos, hogy a fogyasztók ellenőrizni tudják a saját fogyasztásukat. Becslések szerint egy átlagos háztartás a hűtés-fűtésben 30% energiát, energia megtakarítást eszközölhetne. Sok esetben nagyon nehezen tudnak csak a fogyasztók szolgáltatót váltani. Nagyon örülök a, az egyszerűsítéseknek, amelyeket a szabályozás javasol. Továbbá a jelentéstevő elfogadta az SND módosítóját is, miszerint a mérőeszközöket természetes körülmények között és nem laboratóriumokban kellene tesztelni, nagyon fontosnak tartom a különböző tanulmányokat és szakvéleményeket ezen a területen. Sokat kell tanulnunk az energiahatékonyság és a megújuló energiák területén, biztos vagyok abban, hogy a fogyasztók kell, hogy álljanak a reform középpontjában. Elnök, köszönöm szépen, és gratulálok egyébként a horvátoknak a foci elbén elért eredményeikhez is. Legyőzték Spanyolországot. Sógor úr, következik, akinek szintén gratulálok, hiszen, hiszen a magyarok is nagyon jól szerepelnek. Ah. Uh, Mr. Uh, Csaba Sogor is absent. I... Sogor Csaba úgy tűnik nincs a teremben. Nagy kár. Sean Kelly következik. Végül, de nem utolsó sorban, Sean Kelly. Köszönöm szépen! Én is támogattam a szavazatommal ezt a jelentést, a legtöbb kollégámhoz hasonlóan. 444-en szavazták meg a jelentést, és csak 103-an szavaztak ellene. Ez is azt mutatja, hogy az Európai Parlament képviselői komolyan veszik a COP 21-es célkitűzéseket. egy nagyon nagy lehetőségünk van arra, hogy a megújuló energiákat most még hozzáférhetőbbé tegyük. Ahogyan az Európai Bizottság elnöke is elmondta még mandátuma legelején, nekünk vezető szerepet kell vállalnunk ezen a területen, és nyitottabbnak kell lennünk, ami a kutatást illeti. Saját választókerületemben kutatásokat végzünk a tenger hullámaiból nyert energiával kapcsolatosan. Csodálatosnak tartom, hogy vannak ilyen technológiáink, ezeket használnunk is kell. Köszönjük szépen Kelly úrnak! Most pedig haladunk tovább. A PIPER jelentés a következő végrehajtási jelentés az energiahatékonysági irányelvről. Zsufrida asszony az első a Köszönöm szépen, megszavaztam az energiahatékonysággal kapcsolatos jelentést, mert ez egy kulcsfontosságú év volt azzal kapcsolatban, hogy végiggondoljuk az új célokat az energia, a klíma, a környezetvédelem terén. Ez a COP21-es éve is volt, amelyben nagyon ambiciózus célokat fogalmaztunk meg, egy olyan környezet számára, amely sajnos nagyon sokat szenved. És mégis Európa úgy tűnik, mintha 2020-ig nem tudná teljesíteni a saját maga által kitűzött célokat, vagyis azt, hogy 20%-kal csökkentse a CO2 kibocsátását. Tegyük fel azt a kérdést, hogy mi nem működik. Úgy gondolom, hogy az energia területén is Európa problémája az volt, hogy nagyon bürokratikus volt, nagyon korlátolt volt, és a politikái megszorító intézkedésekben teljesedtek ki. A hatékonysághoz a politikának nagyon fontos, hogy rugalmas is legyen, hiszen ezzel tudjuk a gazdasági helyzethez hozzáigazítani őket, és a globális folyamatokhoz is. Ezért az energiahatékonyság, a zöld energia támogatása mentén kell haladnunk tovább. Köszönöm szépen! Most pedig következik Sean Kelly úr. Köszönöm szépen. Valóban egy rendkívül fontos jelentésről szavaztunk. Igen, sok vitát váltott ki a téma, de azt hiszem, meg kell dicsérnünk Piper jelentéstevőt. Nagyon jó munkát végzett, és sikerült végül egy kompromisszumot kidolgoznia, amely mindenki számára elfogadható volt. A frakciónkon belül nagyon fontos szavazásokat tartottunk erről a témáról, és lényegében először úgy döntöttünk, hogy nem fogjuk megszavazni ezt a jelentést, de én a magam részéről a frakcióm irányvonala ellenében mégis szavaztam erre a jelentésre. Ugyanis a hazámra gondoltam, magam is jártam Párizsban, és ott első kézből tudhattam meg, mennyire fontos a megújuló energia, éppen ezért megszavaztam ezt a jelentést, de remélem, hogy sikerül megoldani a még nyitott kérdéseket. Köszönöm. Köszönjük szépen! Nagyon köszönjük Kelly úrnak. Ön igazi példakép lehetne a számunkra. Igazi példakép, amikor a felszólalási idők betartásáról van szó. Nagyon szépen köszönöm ezt önnek. Most pedig a lista utolsó szereplője következik, de hát a Bibliából is tudjuk, hogy az utolsókból lesznek az elsők. A függetlenek részéről Korvin Mikke urat hallgatjuk meg, egy perce van. Köszönöm szépen! Mi mindkét energiával kapcsolatos jelentés ellen szavaztunk. Egyszerűen felháborítónak tartom, hogy egy rakás tudatlan kolléga dönt és beszél olyan kérdésekről és olyan kérdésekben, amelyek rendkívül fontosak. Az Európai Unió nem fejlődik kellően, folyton hátul kullog, hogyan fejlődhetnénk mi megfelelően, amikor háromszor olcsóbb Kínában és másutt a földgáz, Amerikában is többek között. Nem vagyunk versenyképesek. Nem csak azt gondolom, hogy az Európai Uniót tönkre kell tenni, hanem azt is gondolom, hogy azok, akik az éghajlatváltozásról beszélnek folyton, és akik az európai energetikát teszik, azokat bíróság elé kellene állítani, és el kellene ítélni amiatt, amit ezzel a virágzó régióval tettek. Elnök, köszönjük szépen! Ezzel a szavazatmagyarázatok végéhez érkeztünk. Ez volt az utolsó napi rendi pont. Nagyon szépen köszönöm az összes képviselőnek, köszönöm a munkatársaknak, köszönöm a tolmácsoknak, köszönöm az összes tolmács fülkének, köszönöm szépen, jó étvágyat kívánok az ebédhez, és a következő ülés